Good afternoon, colleagues. Uh, Jó napot kívánok, kollégák! Hadd folytassuk a mai napirendünk következő napirendi pontjával. Eszmecsere Antonio Rivas nagykövettel, a Paraguai Köztársaság külügyminiszterével, aki a Mercosur soros elnökségét képviseli most itt. Jó napot kívánok, szívesen üdvözöljük! Antonio Rivászt. Ahogy említettem, a Mercosurt képviseli ma négy ország, Argentina, Brazília, Paraguay, Uruguay országokat tömöríti ez. Nagyon fontos pillanatban érkezett ide hozzánk, mert az EU-Mercosur kapcsolatok előkelő helyet foglalnak el a politikai menetrendünkben. 2019-ben 20 év tárgyalás után az Európai Parlament, Unió és a Mercosur megállapodásra jutott, elvi megállapodásra, a kereskedelmi megállapodásról, ami a politikai párbeszédnek és a politikai együttműködésről szóló párbeszédnek egy konkrétabb betülete. Az Európai Parlament elé is benyújtották ezt a megállapodást a ratifikálásra. Az EU-Mercosur megállapodás történelmi jelentőségű lehet mindkét régió számára, nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is, ha ratifikálják, természetesen, akkor a legnagyobb szabadkereskedelmi zóna lesz, amit az EU valaha létrehozott. Több mint 780 milliós népességet fed majd le és tovább konszolidálná a már is szoros politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat a két régió között. A Mercosurral együtt mi is megmutatjuk azt, hogy hallandóak vagyunk, sőt kívánjuk a globális szabályalapú rend megóvását, akkor, amikor vannak olyan jelentős szereplők, akik elfordulnak a multilateralizmustól. Elkötelezettek vagyunk a nemzetközi együttműködés iránt olyan témákban, mint a klímaváltozás, kereskedelem és a nemzetközi biztonság. Azonban vannak aggályok is, arra vonatkozóak, hogy milyen hatásai lehetnek a megállapodásnak a fenntartató fejlődésre, az éghajlatváltozásra és az emberi jogokra. Ezekkel még foglalkozni kell. Nagyon nagy érdeklődéssel várom az ön e véleményét arról, hogy, hogy hogyan látja az EU-Mercosur kapcsolat helyzetét. De először hadd adjam meg a szót Nikola Dantinak, az Európai Parlament delegációja első alelnökének, a Mercosur delegáció első alelnökének két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a miniszter urat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma. Legutóbb Asunciónban találkoztam vele. és néhány éven keresztül az Európai Unió már megerősített együttműködést folytatott Paraguayjal 2013 és 18 években nyomon követtük az ottani választásokat, és az elkövetkezendő hónapokban, években Paraguay és parlamentje nagyon fontos jelzéseket fog kiküldeni remélhetőleg, azon kérdésekkel kapcsolatban, amit a 2018-as választások utáni jelentésben megfogalmaztunk. Nagyon jelentős együttműködési projekt van folyamatban, ezzel kapcsolatos munkájukat is szeretném megköszönni, a bizottság munkáját is megköszönöm a témában, amit Paraguayjal együttműködésben végzett. 20 éves tárgyalások után jutottunk el a megállapodás kialakításáig. A, ez alatt a kormány alatt és az előző a kormány alatt leginkább az EU irányába támogató ország volt a Mercosur államok közül Paraguay. Egy három oszlopos megállapodásról van szó, együttműködés és a politikai párbeszéd nagyon fontos elemei. A kapcsolatok stabilizációja szempontjából fontos szerepet fog játszani, és nem csak gazdasági, hanem történelmi és politikai kapcsolatokról is szó van. Ezeknek stratégiai jelentősége van mindkét fél részére. Mi úgy gondoljuk, hogy a megállapodásban található prioritások fontosak, ezeket érdemes hangsúlyozni. Az elnök úr is említette a fenntartató fejlődést, az éghajlatváltozást és az emberi jogok kérdését. Ezekkel a témákkal kapcsolatban folytatni kell a munkát az elkövetkezendő hónapokban is. Újra fogjuk olvasni ezt a szöveget, lefordítjuk, és az elkövetkezendő években még folytatódni fognak a tárgyalások itt a parlamentben, és a nemzeti parlamentekben is erről az átfogó megállapodásról. Fontos, hogy ezt kiegészítsük olyan iránymutatásokkal és referenciákkal, amelyek erre a három témára utalnak. Meg kell erősíteni a regionális együttműködést ezzel a négy országgal a Mercosur kontextusában, és remélhetőleg a jövőben ezen négy ország közébe kerülhet Venezuela is, amely jelenleg fel van függesztve ezen megállapodás hatája alól. És valamilyen módon megerősíthetjük a regionális együttműködést, valamint történelmi, politikai, gazdasági kapcsolatainkat az Európai Unió és a Mercosur négy országa között. Ez az egyetlen olyan térség, amely jel az EU nem rendkezett kereskedelmi megállapodással megállapodások Csillével, Bolíviával van, ilyen Peruval is, ugyanakkor többi ország közül a Mercosur hiányzott, E négy ország képviseli a dél-amerikai lakosság nagy részét. Miniszter úr, kellemes eszmecserét kívánok önnek ezen napokban Brüsszelben, és tovább dolgozhatunk. Paraguay lehet még egy motorja ennek a fejlődésnek, és az összes többi ország, amelyeket ön említett. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Dánti úr. Most pedig Rivas úrnak adjuk meg a szót, hogy a megállapodásra elmondja a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Számomra Paraguay külügyminisztereként és most a Mercosur soros elnökeként is megtiszteltetés, hogy felszólalhatok önök előtt a Mercosur és az Unió közt aláírt kereskedelmi megállapodás kapcsán, és ahogy az elnök úr is említette, köszönöm azt, amit mondott. Valóban ez egy olyan megállapodás volt, amely 20 év elteltével zárult le. Ez a 20 év nagyon széleskörű vitát jelentett, komoly erőfeszítésekre került sor, de amit szeretnék ennek kapcsán hangsúlyozni, az az, hogy az unióval kötött megállapodás a multilateralizmus győzedelmeskedését jelenti az unilateralizmus felett és ez jelzi azt is, hogy két regionális tömb képes megállapodni. Nagyon sok köztünk a közös elem, az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia, a jogállamiság, a szólásszabadság, a kultúra, számos aspektus tekintetében hasonlóságok figyelhetőek meg a két blokk között. Számunkra nagyon nehéz volt gyakran kifejteni az állampolgárok előtt, hogy miért nem jött létre a Mercosur és az Európai Unió között megállapodás, amikor ennyi, ennyire sok volt az egybeesés. A Mercosurban a közvetlen külföldi befektetések 60%-a az Unióból származik, és ez is jelzi, hogy az európai vállalati hálózat, a vállalati körök milyen fontosnak tartják a Mercosur térségét, és ez bizonyítja azt is, hogy ez a megállapodás mindkét fél számára komoly, nehéz, komoly előnyöket jelent majd. Az Európai Unió számára az az előny, hogy nagyon sok az olyan termék és szolgáltatás, amely által növelhetik majd a bevételeket, de a Mercosur számára is előnyös lesz a megállapodás, mert szükség volt erre a megállapodásra az Európai Unióval. Paraguay esetében is nekünk nem volt megállapodásunk az EU-val, most pedig lehetőségünk nyílik majd arra, hogy egy gazdasági, kereskedelmi, politikai és együttműködésen alapuló kapcsolat alapjait lefektessük. Ebben a kontextusban nagyon előnyösnek tartjuk ezt a kapcsolatrendszert. Több mint 88 milliárdra tehető az éves forgalom, nagyon sok az olyan szabály, amely hamarosan hatályba lép, és amelyeknek köszönhetően nyugodtabb, szabályozottabb lesz a kereskedelem, és különböző szabályokat felhasználtunk olyan területeken, mint például a környezetvédelem, vagy a munkajog. Ennek köszönhetően a két tömb közti kapcsolatok fejlődhetnek. Ugyanígy figyelembe kell vennünk azt is, hogy a szolgáltatási ágazat szempontjából a megállapodás milyen előnyöket jelent majd. Valószínűleg itt a mérleg az unió oldalára billen. 40 milliárd euróról van itt szó, és tekintettel kell lennünk arra is, hogy az Európai Unió a térségben milyen fontos befektető. Paraguayban például az első befektető az Európai Unió, mint tömb, és ez is előrevetíti azt, hogy hogyan fejlődhet a Mercosur és az Unió közti kapcsolatrendszer. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznunk kell azt is, hogy milyen szabályok fogják majd szabályozni a két blokkot. Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos az, hogy a megállapodás szabályokra épüljön, sokkal inkább, mint az, hogy pusztán egy megállapodás jöjjön létre. Ennek köszönhetően kulcsfontosságú területek a régió számára fejlődhetnek, és azon személyek, azon európaiak, akik nagyon hosszú ideje úgy döntöttek, hogy Dél-Amerikában, ebben az esetben a Mercosur országaiban befektetnek, így találhatnak most egy olyan mechanizmust, amely által származási országukba exportálhatnak, és ezáltal zöggenőmentesebb lesz a kapcsolat, és szabályozottabb. Megint csak hangsúlyoznám, hogy a Mercosur nagy erőfeszítést tett, hogy kidolgozza, mely területekre terjedjen ki az együttműködés, milyen engedményeket tegyünk, a kereskedelmi megállapodás kereteiben. A tekintettel a kereskedelmi áramlatokra a két térség között. Ahogy Antanti képviselő is azt elmondta, Mercosur volt az egyetlen olyan blokk, amelynek nem volt megállapodása Latin Amerikával, és ez azt is jelenti, 21 évvel ezelőtt kezdődtek el a tárgyalások, egy olyan időszakban, ugye 1991-ben, amikor létrejött a Mercosur, a miniszterek első lépése az volt, hogy elutaztak Brüsszelbe, hogy elkezdjék az egyeztetést az Európai Bizottsággal, valamint a különböző miniszterekkel, akkor 12 tagállam illetékes miniszterével, hogy a Mercosurt az Európai Unió mintájára alakítsák technikai együttműködés kezdődött például a mezőgazdaság területén, a vám ügy területén, és aztán 1995-ben létrejött az első politikai egyesség a két tömb között. 99-ben aztán elkezdődtek a tárgyalások, és éppen ezért fontos megjegyeznünk, hogy milyen volt ez a fejlődés, az egyetértés a két térség között. Megint csak elmondanám, hogy számunkra ez a multilateralizmus győzedelmeskedése a protekcionizmus felett. Komoly esélyeket látunk a Mercosur számára, hogy más térségekkel is kialakítsunk hasonló megállapodásokat, például az EFTA aláírására hamarosan sor kerül, de megemlíthetném azt is, hogy komoly haladás következett be egy olyan megállapodás tekintetében, amelyet Kanadával, Koreával, illetve Szingapurral kötünk. Ez tehát egy kulcsfontosságú alap a Mercosur számára, hogy kiépítsük álláspontunkat a külvilág felé. Ezt a megállapodást kormányok kötik, ugye itt az Európai Bizottsággal kötöttük meg, és ez túl fog mutatni különböző kormányok által megkötött megállapodáson, megerősítjük ezáltal a politikai intézményeket is a Mercosur országaiban, megerősítjük a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását, a környezetvédelmet. Elég, ha Paraguay példáját veszem elő, az elnökünk, amikor beiktatták minisztériumi szintre emelte a környezetvédelmi titkárságot, amely most már a, környezetvédelmi és fejlesztési minisztérium lett. Így létrehozzuk a szükséges mechanizmusokat ahhoz, hogy kidolgozzuk a szükséges környezetvédelmi politikákat, hogy felvegyük a küzdelmet Paraguayban is az éghajlatváltozással szemben. Paraguay egy olyan ország, amely gyakorlatilag nem szennyez, a széndiokszid kibocsátások gyakorlatilag elhanyagolhatóak. Mi gyakorlatilag ahhoz járulunk hozzá, hogy dekontamináljuk azt, amit más országok szennyeznek. Részt veszünk tehát ebben a folyamatban, eredményeket próbálunk elérni, és együttműködünk az Európai Unióval, hogy a zöld alap által mi is hozzájáruljunk a körülmények javításához itt Paraguay esetében. Nem szeretném szaporítani a szót, állok rendelkezésükre, mennyiben vannak kérdéseik, és még egyszer szeretném kiemelni, hogy ez a megállapodás politikai, gazdasági, kereskedelmi szinten és az együttműködés szintjén is csak előnyökkel szolgál mindkét térség számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr! néhány pillanaton belül majd néhány kérdés megválaszolása is lehetősége lesz, hiszen sok kolléga szót kért. Kányész úr az első, mert úr előadónk, parancsoljon. Kérem, hogy ha lehetséges, egy percen belül maradjon. Köszönöm elnök úr, köszönöm a nagykövet úrnak, és köszönöm a külminiszter úrnak is, hogy eljött. erre az érdekes eszmecserére. Foglalkoztunk azzal, hogy mennyire releváns a Mercosur megállapodása, hogy előmozdítsuk a gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi, kereskedelmi vívmányokat, amelyeket Paraguay nagyon nagy nehézségek árán, de nagyon nagy sikerrel ért el. Emlékeznünk kell az erőfeszítésekre, ugyanakkor emlékeznünk kell az eredményekre is, hogy olyan ország esetében, mint Paraguay, és nagyon fontos vezető szerepet töltött be a megállapodás létrejöttében is. Azt szeretném kérdezni, hogy a megállapodás aláírására sor került, és a következő hónapokban hatályba lép. Nehézségekbe fog ütközni, komoly bizonytalanság veszi körül, lesznek még ismeretlen tényezők, azt szeretném megkérdezni, hogy ki tudnál fejteni, hogy mezek azok az előnyök, így nem csak a nagy vállalatok számára, hiszen tudjuk, hogy több lesz az export, több lesz a nyereség, de az állampolgárok, a paraguai állampolgárok számára mi az előnye ennek a megállapodásnak? Milyen értelemben tud a Mercosur megállapodás hozzájárulni egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez, ahol az emberi jogokat is fokozottabban tisztelben tartják, a környezetet is jobban védik, hogy ne csak egy közös múltja legyen Paraguaynak velünk, hanem egy közös jövője is egy olyan világban, amely ennyire gyorsan változik, és ahol ilyen nagy szükség van szövetségesekre és barátokra is. Köszönöm. Anné Patrice-ről Migyen Mon képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a külügyminiszter úrnak is, hogy eljött és ismertette a Mercosur megállapodás. Nagyon elégedett vagyok, hogy végre létrejött ez a megállapodás. Említette ön is, hogy 20 évig húzottak a tárgyalások, és kb. 800 millió embert érint ez a megállapodás, tehát történelmi jelentőségű és nagyon nagy horderejű de azt hiszem, hogy a különböző nehézségeken túl, amelyek esetleg felmerülhetnek, pozitív a mérleg, és óriási jelentőségű ez a megállapodás, éppen ezért nagyon örülök a megállapodás megködésének. Politikai szemszögből pedig, amiről itt beszélünk, itt általában a külügyi szakbizottságban, szerintem ez egy nagyon igazságos megállapodás, és nagyon időszerű is. Nagyon helytálló, mert úgy gondolom, hogy Európa és Latin Amerika természetes szövetségesek, hiszen közösek az értékeink, az emberi élet méltóságának tisztelmen tartása, hogy a közös keresztény múltra, hagyományokra épül, és a nemzetközi rendet is tisztelmen tartjuk, ez szabályokra épül, az emberi jogokat tiszteljük, de ugyanakkor közösek a kihívásaink is, amelyeket hasonlóképpen értékelünk, mint az éghajlatváltozás, Úgyhogy itt nem csak egy gazdasági vagy kereskedelmi kérdéskörről, hanem egy politikai témáról is van szó. Tehát a különböző szálakat a természetes szövetségesek között meg kell erősíteni kihasználva azt a tényt, hogy ön itt van most a parlamentben, előre bocsátanám, hogy lesznek itt nehézségek, de azért a kimenetel pozitív lesz. És végezetül, elnök úr, azt szeretném kérdezni, hogy a Mercosur szemszögéből ugye voltak politikai változások önöknél, mint például Argentinában, hogyan értékelik a különböző új ö, kormányok által a megállapodásnak nyújtott támogatást? Malisis Madame Arena from SND, please. Arena asszony következik az SND részéről. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt a prezentációt és hát nem túl jól érzem magam, mert hogyha megnézem Paraguayt vagy Uruguayt a Mercosur keretében, akkor azt láthatjuk valóban, hogy van egy megállapodás az ilyenfajta országokkal, ugyanakkor a, global, a Mercosur globalitását egészét tekint, vagy ha megnézzük, a Paraguay 7 millió lakossal rendelkezik, Uruguay 3 millió négyzetkilométer, és nem is tudom, hogy mennyi 3 millió lakossal rendelkezik, ugyanakkor, hogyha megnézzük Brazíliát és Argentinát, ezek jóval nagyobb országok. És itt felmerül a kérdés, hogy inkább Argentina és Brazília irányába merül fel kérdés. Hát egy egész kis ország, mint Belgium, 10 millió lakossal rendelkezik, és nagyon világos az álláspontja a Mercosur megállapodás ellen. A valon parlamentben szavaztunk erről, és azt mondtuk, hogy jelenleg elpotem, ezt nem tudjuk elfogadni, hogyha egy ilyen aprócska ország ilyen radikális álláspontot foglal el, ugye mint ketten fontos régiók apró országai vagyunk, akkor azt hiszem, hogy mindkettőnknek van mondani valója a kérdésről. A Mercosur esetében az első kérdés a mezőgazdaságra vonatkozik. Az EU mezőgazdasága jelenleg nehézségekkel küzd. Vajon a Mercosur megállapodás javítja-e a mezőgazdaság feltételeit Európában? Ez felvetődik ez a kérdés bennem. Aztán ott van az emberi jogi helyzet, például Brazíliában a föld rablás megfosztja az őslakos lakosokat a földjüktől, és lét alapjuktól vajon a Mercosur megállapodás javít ezen a helyzeten, és a harmadik dolog a környezetvédelem. Egy olyan ország, amely nem részes a párizsi megállapodásnak, miért túl-e arra, hogy az EU-val partnerségi megállapodást kössön? A klímaszabályozás valamennyiünket érint, és itt Brazíliáról beszélek. Tehát itt el kell gondolkodnunk jó pár dolgon a megállapodás kapcsán. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Anna Karacini kap szót. Köszönöm szépen, és köszöntöm. Nagyon örülök annak, hogy megtartjuk ezt a vitát, és így megismerheti a parlament álláspontját, valamint az pontját. is. Most angolra váltanék, mert egy kicsit nehezebb az, amit szeretnék elmondani, és a spanyol tudásom ez nem elég jó. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, hogy az szorosabb együttműködés a Merkoszúr országok és az EU között nagyon értékes, és hogyha az együttműködési politikai megállapodás részét nézzük a Merkoszúr megállapodásnak, ez nagyon fontos. A kereskedelmi részről szóló rengeteg vita miatt gyakran nem figyelünk oda erre a témára, és tudom, hogy az együttműködési rész ellenzői itt ülnek a házban, de a kereskedelmi ö, rész szerintem ennél is bonyolultabb, és hogyha összefoglalhatnám a plenáris karácsony, plenáris ilyen karácsony előtt lefolytatott vitát, mi zöldek kezdeményeztük. Azt kérdeztük, hogy az európai zöld megállapodása kompatibilis-e a Mercosur megállapodás. Bizonyára tudja, hogy a következő évben, öt évben a gazdaságunk éghajlat kompatibilisá változtatása nagyon fontos téma lesz, feladat Emiatt is ö, felvetettük ezt a kérdést, de azért is, mert néhány kollégának komoly kétségei vannak, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemmel összeegyeztethető ez a megállapodás. Ha a mezőgazdaságot nézzük, hogy mi zajlik néhány országban, ez magasabb széndiokszid kibocsátáshoz fog vezetni, illetve amiatt is aggódunk, hogy nem kötelező érvényű emberi jogi normák szerepelnek a megállapodásban, az, hogy ezt a szocialisták is már említették. Tehát mi részünkről sok problémát látok, de amikor a Mercosul kollégákkal beszélek, azt mondják, hogy ők is aggódnak, a kicsi, a kis gazdák megélhetősége miatt, a munkahelyek elvesztése miatt. Úgyhogy a kérdés az, hogyha miért kell a világon jobbra-balra szállítani mezőgazdasági termékeket, amikor mondjuk azt termelik az illető országban is. Kérem, tegye fel a kérdését végre. Jó, akkor befejezem, egy utolsó megjegyzésem lenne. Fontos elmondani azt, hogy nem hiányoznak a szabályok, nyilván ott vannak a VTO szabályok, ezek alapján kereskedünk a jelen pillanatban. Túl sok azt mondani, hogy nincsenek szabályok. Nagyon várom a válaszait. Villaneva asszony kap szót. Buenas tardes. Köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött, és a bevezetőit is köszönöm. Az EU-nak gyakorlatilag a Mercosur volt az egyetlen térség, ami eddig nem volt megállapodás, ami nagyon fontosnak tartjuk, hogy különböző kapcsolatokat építsünk ki a Mercosur térségével. Amiről nem vagyunk annyira meggyőződve, az az, hogy ez a kereskedelmi megállapodás, illetve ilyen kereskedelmi megállapodások a szükségesek szerintünk, ez ugyanis csak egy gyakorlatilag kudarcot vallott modellt léptet életbe. Egyre inkább drámai a helyzet az Európai Unióban a vidéki térségekben, amelyek elnéptelenednek, az éghajlatváltozásnak is nagyon komolyak a következményei, azért is, mert ilyen kereskedelmi megállapodásokat mozdítunk elő, amikor is almát termesztenek, de aztán ezt több ezer kilométerrel arrébb fogyasztják el, és ezáltal gyakorlatilag tönkretesszük a termelőágazatot is különböző vélemények vannak az Európai Unióban is, amelyek még nem látják be egy ilyen kereskedelmi megállapodásnak az előnyeit. Nem csak a nagy számokról kell beszélnünk, a nagy kereskedelmi adatokról, hanem a fenntarthatóságról is, arról, hogy mennyire lesz fenntartható a jövő az Európai Unióban. Tehát nagyon aggaszt bennünket az, hogy az őstermelőkre, a termelőágazatra nézve, a mezőgazdaságra, állattenyésztésre nézve milyen következményei lesznek ennek a megoldásnak, és konkrétan azt szeretném kérdezni öntől, ugye Argentinában azt mondták, hogy egy hatástanulmányt fognak készíteni, arról, hogy a gazdaságra nézve a megállapodás milyen következményekkel jár. Szeretném tudni, hogy máshol készül -e ilyen, és ennek az eredményeit nyilvánosságra hozzák el. És ha csak két-három ország támogatja a megállapodást, akkor van -e értelme. The last final... Köszönöm szépen, és az utolsó kérdés González asszonyi. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm, Rivas eh, úr, Antonio. Ami a társulási megállapodást eh, illeti, a Mercosurra kötött megállapodást, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egy társulási megállapodásról van szó, amely eh, messze túllép egy kereskedelmi megállapodáson, tehát ennek van egy politikai párbeszédre vonatkozó része is, és mi elfogadhatónak, kényelmesnek tartjuk azt, hogy van egy ilyen fejezet is, ahol nem csak a tonnákról, illetve a gabonáról beszélhetünk. Talán érdemes volna megerősíteni a fejlesztési együttműködésre, a jogok, a munkavállalók jogaira vonatkozó fejezeteket és a környezetvédelem kérdéskörét is. Természetesen egyetértek azzal, hogy Paraguay és a Mercosur más országai is jól elvégezték a feladataikat, és nem kell feltétlenül a helyzetet összehasonlítani az európai helyzettel. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy ilyen megállapodásunk, de nem minden áron. Nem szabad, hogy minél gyorsabban elfogadjunk egy olyan megállapodást, amelynek megtárgyalása 20 évet vett igénybe. Kell, hogy legyen egy kicsit több idő, hogy megvitassuk a szükséges kérdéseket, a különböző fejlesztéssel kapcsolatos fejezeteket, azt, hogy hogyan kapcsoljuk össze a világnak ezt a két nagy térségét, ahol több mint 800 millió ember él, és az európai vívmányokat Amerikába vigyük és fordítva. Tegnap például a déli gazdák, a déleurópai gazdák egy rendezvényen voltak itt az Európai Parlamentben, és azt mondták, hogy az a takarmány, amelyet az európai teheneknek adnak, ez gyakran olyan kukoricából készül, amely a Mercosur térségéből származik. Tehát azt hiszem, hogy sok mindenről kell beszélnünk. Körül köszönöm, hogy eljött ide. Beszélnünk kell az összes kérdésről, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy szeretnénk hogy jó legyen ez a megállapodás a Mercosur számára is, de több jogot kell biztosítani a munkavállalóknak, és kérdés, hogy az fejlesztés együttműködést hogyan kapcsoljuk ezzel össze. Köszönöm. So Megadom a szót a miniszter úrnak, hogy legalább néhányát, néhány kérdést megválaszoljon. Nem lesz könnyű feladata, hiszen 5 perce van. Köszönöm szépen. Megpróbálom összefoglalni a különböző kérdéseket. Igen, Paraguay számára a megállapodás nagyon fontos, hiszen Paraguay 1989 óta a demokrácia útjára lépett, megnyílt a világ felé, és a világ is megnyílt Paraguay felé elkezdődött az együttműködési tárgy, együttműködési megállapodás megtárgyalása az Európai Unióval. Ez nagyon sok előnyt jelentett az ország számára, például demokratikus szempontból, illetve a fejlesztési együttműködés szempontjából. Paraguay számára mindig is példaértékű volt az Európai Unió. A paraguai választások során szinte mindig volt egy választási megfigyelő küldöttség az Európai Unió részéről, és úgy gondoljuk, hogy a következő választások során is igényt tartunk a választási megfigyelés folytatására az Unió részéről. Az együttműködés az Európai Unióval nagyon sok kezdeményezést fog elősegíteni, nem csak vállalati, hanem politikai szinten is. Figyelembe kell vennünk, hogy ennek a megállapodásnak nagyon jelentős a politikai tartalma, amely kiterjed az együttműködésre is, és amely lehetőséget nyújt ahhoz, hogy küzdjünk azon kihívásokkal, fenyegetésekkel szemben, amelyekkel nem csak Európa néz szembe, hanem a mi térségünk is. Ezért nagyon fontos az együttműködés minden értelemben, akár a biztonságot, akár a védelmet tekintjük. A multilateralizmus különböző kérdéseiben Fontos, hogy együtt tudjunk működni, hogy leküzdjük azokat a kihívásokat vagy külső fenyegetéseket, amelyek a jelenlegi világban megjelentek. Az új argentin kormányjal tárgyaltunk, és úgy gondolom, hogy a Mercosur szintjén folytatódni fog a koordináció. Egyeztetni fogunk Argentinával és Uruguayjal is, ahol március 1-én lesz új kormány. Szeretnénk, hogy pozitívak legyenek ennek a megállapodásnak az eredményei, nem csak a Mercosurra nézve és a különböző tagországaira nézve, hanem mindenki számára. Ugyanígy figyelembe kell vennünk azt is, hogy ahogyan előre halad a ratifikáció, minden egyes ország végrehajthatja a megállapodásban foglaltakat bilaterális szinten is. Ami a mezőgazdaságot illeti, figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a Mercosur országai az Európai Unióba mindig is exportáltak, és ez folytatódni fog úgy, hogy tisztelemben tartjuk az összes követelményt és szabályt, amelyet az Európai Unió megkövetel. Ez fontos, ugyanis a megállapodás lehetővé teszi, hogy ezt az exportrendszert fenntartsuk, és ugyanígy bővíthetjük is a kereskedelmet a két térség között. Egy olyan régióban, mint a Mercosur, ahol tisztelben tartják az emberi jogokat, az Amerika Közé Emberi Jogi Bíróság illetékes, az emberi jogi kérdésekben. Vannak különböző jogszabályok, mint például az, az emberi jogok tisztelben tartásával, vagy az őshonos népek jogainak tisztelben tartásával kapcsolatban. Paraguay több megállapodást kötött, például az őslakos népek védelme érdekében is, és több alkalommal az Emberi Jogok Amerika Közi Bíróságához fordultak, amely rávilágított a helyzet fontosságára. A környezetvédelem területén pedig folyik a koordináció a Mercosur szintjén. A környezetünk védelme nagyon fontos. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen kontextusban működnek a Mercosur országai, például az elektromos áram, egy tiszta és megújuló energia vízerőművek állítják elő, és az erdők megőrzése is fontos. A FAO keretében például Paraguay kötött egy megállapodást, amely az erdősítésre vonatkozik, és célunk a szegénység felszámolása, ami több mint 17 ezer paraguai család érdekét szolgálja. Azt hiszem, hogy túlléptem az idő keretemet, sajnálom, hogy nem tudok a többi kérdésre válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és nagyon sajnálom, hogy ennyire szigorúan és csúnyán kell védenem az időbeosztásunkat, és hogy meg kellett, hogy szakítsam a válaszát, de ennyi idő volt előirányozva erre a témára az ülésünkben. Nagyon sok lehetőségünk lesz még az elkövetkezendő hónapokban, években, hogy beszéljünk erről a megállapodásról. Ez nem az utolsó lehetőség, nem is az első. Biztos vagyok benne, hogy még foglalkoztatni fog bennünket ez a megállapodás az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen, hogy eljött, és nagy öröm volt számunkra, hogy vendégül láthattuk a parlamentben. gracias Köszönöm szépen én is, és megígérem, hogy ismét eljövök Brüsszelbe, számomra ez egy nagy megtiszteltetés. Júniusban a köztársasági elnök is ellátogat ide egy hivatalos út keretében, és akkor az Európai Parlamentbe is ellátogat. Köszönöm. And now I give the, and pass the, the ruling uh, throne to my... Köszönöm szépen a figyelmüket, és uh, akkor most elnökünknek, David meg Elisternek adom át a pódiumon a helyemet.